Hosszú nap vár ránk. A mai napon sok dolgunk van. Tisztelt kollégák, tehát fogjunk is hozzá a munkához. Remélem egy pár percen belül megérkeznek a tisztelt képviselőtársak is. A napirend elfogadása az első pont. A napirend tervezet önök előtt van, van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. A 14. pont, napirendi pont a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal. Kazak úr jelentéséről van szó, és ezt, ezt felcseréljük a 12-es napirendi ponttal. Tehát a 12-est és a 14-est fölcseréljük. Deal with. Uh, announcements. Az elnök közleményei a második pont szeretném tájékoztatni önöket, hogy a szakbizottsági ülés webstreamen is hozzáférhető, tehát az interneten. A februári Strasburgi különleges ülés amely a Lisszaboni szerződéssel foglalkozott, ennek a kereskedelemre való hatásával, a nemzetközi kereskedelemre való hatásával, illetve a konventben résztvevő képviselők résztvételével történik majd meg ez az ülés. A a szakbizottsági elnökök konferenciája ugyanazon a napon lenne, fél hétkor, azért, mert este, illetve kedden fogunk szavazni az Európai Bizottságról, ezért az előző ülést el kell mozdítani a helyéről. Arra kérek mindenkit, ha valamilyen megjegyzése van, akkor azt a titkárságnak közölje. Szeretném bejelenteni önöknek, hogy már a Tapping úr eljött hozzánk a mai napon. a főtitkárság részéről. A főtitkár őt választotta arra, hogy az Európai Parlament Washingtoni irodájába ban dolgozzon február 1-től. Tehát a titkárságtól megválik majd Topping úr, és ezért a szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani uh, Michaelnek, illetve nagyon sok szerencsét kívánni a következő pozíciójához. Nekünk ez veszteség, de mégis gratulálunk Michael Toppingnak. Harmadik napi rendi pont. 2009. december 10-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Elfogadottnak tekintem ezt a jegyzőkönyvet hogyha az ülésünk végéig semmilyen megjegyzés nem érkezik ezzel kapcsolatban. Negyedik napi rendi pont. Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása. A 1934 per 2006-os rendelet módosításáról van szó. A jelentéstevő pedig Helmut Scholz kollégánk a GUE részéről. Az INTA az illetékes bizottság ebben a témában, tehát a mai napon az a feladatunk, hogy a jelentés tervezetet megvitassuk. beszéltünk a Fejlesztési Bizottság kéréséről, és szeretném tájékoztatni önöket, hogy a bizottsági elnökök konferenciáján elhalasztottuk ezt a kérdést, és még nem született döntés. Második megjegyzésem az időbeosztásra vonatkozik. Az előző ülésünk alkalmával elmondtam, hogy egy közös ütemtervet alakítottunk ki az AFET-tal, amely véleményező bizottság. Sajnos a véleménytervezet elkészítése csúszik az afet ban és ez azt jelentheti, hogy nem szavaznak, nem, szav, nem tudnak szavazni február 23-án, mint ahogy abban korábban megegyeztünk. Amennyiben az AFET elhalasztja ezt a szavazást, és ugye így ez, ez a valószínű, akkor nekünk is el kell halasztanunk a szavazást. <clears throat> De a módosítók beadásának határideje marad február 15-e délután 17 óra. Harmadik megjegyzésem. A háromoldalú megbeszélésekben, háromoldalú megbeszélésben való részvétel erről is később fogunk beszélni a koordinátori ülésen. És ezzel átadom a szót Helmut Scholz jelentéstevőnknek, hogy bemutassa jelentés Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ez az első alkalom, hogy erről a jelentésről tárgyalunk, és Szeretnék még egyszer közönetet mondani bizottsági kollégáknak, árnyékelőadóknak, munkatársaknak, a titkárságnak is, és Juan Carlosnak személy szerint, hiszen mindannyian megpróbálták ezt a kezdetben legalábbis nekem technikai jellegűnek tűnő jelentést nyomon követni, és az átállás során, a jogalap átállításának során az munkámat segíteni. Novemberben már tárgyaltunk az eszköz tartalmáról, és erről igazából nem is szeretnék már részletesen szólni, inkább három alapvető kérdésről. Egyrészt a bizottság javaslatának célja, hogy jelentősen kiterjessze a földrajzi jelölés alkalmazását, és ezzel az IC1-et a DCI-ra és kiterjeszteni, illetve ezt is ezzel érinti. És megpróbáltam a jelentésemben azt bemutatni, hogy az IC1 a tervezett intézkedésekre kvázi visz, világosabban és így nagyobb ellenőrzési lehetőséggel hogyan alakítható. Sok kérdés az Európai Parlament együttdöntési jogkörébe tartozik, többek között ez az eszköz is. Tehát nem lehet csak úgy más területekre a fejlesztési együttműködés minden egyéb eszközére csak úgy kiterjeszteni. A második dolog. Éppen ezért megpróbáltam a jelentésben az eszköz pénzügyi feltételeit egyértelművé tenni, és a harmadik pedig, amit az elnök úr is jelzett már, A Lisszaboni szerződése való átállás miatt a jogalap is megváltozott, és ezért egy módosítóra szeretném a figyelmet felhívni. Ez a 24-25-ös módosító az önök előtti tervezetben ezt a számot viseli. Itt megpróbáltam a jogi szolgálattal megpróbáltunk a Delegated Act, tehát a, az átruházott jog és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a végleges megfogalmazást más bizottságokkal való egyeztetést követően és a tanácsal és a bizottsággal való tárgyalásokat követően rögzíteni. Szeretném jelezni, hogy a bizottság Eddig a külpolitikai eszközökben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására még nincsen határozott rendelkezése. Mint mondtam, ez tehát a tárgyalásoknak a függvénye, és a koordinátorok ma az ülésükön pont erről fognak beszélni. az szeretném ezen kívül megvitatni itt a bizottságban egészen egyértelműen megtárgyalni, hogy ez az eszköz milyen összetételű lesz, illetve az AFET kezdeményezése alapján, ugye ez társult státuszt jelentene, tehát ez alapján megpróbálnánk mi is ezt az eszközt egy kicsit szélesebben a stratégia szélesebb értelemben vett eszközeként értelmezni. Erről kellene a bizottságban tehát tárgyalnunk. Én most azt javaslom, hogy próbáljuk meg ezt az eszközt az általam bemutatott irányban értelmezni. Tegnap öm, a menetrendről is tárgyaltam Lachtüder asszonynal, és egyértelművé tettem, hogy a gyors vagy viszonylag gyors végrehajtás érdekében meg kellene próbálni az eredeti menetrendet betartani. Az AFED-ben megpróbálják február 23-át megjelölni Ez tehát azt jelenti, hogy az eredeti menetrendet, hogyha ők ott ezt tartani tudják, akkor tulajdonképpen az eredeti menetrendet tarthatjuk nyárig, valószínűleg lezárhatjuk a kérdést. Minden egyéb módosult határidő azt jelenteni, hogy 2010 vége előtt semmiképpen nem tudnánk a, a dokumentumot lezárni, úgyhogy fontosnak tartom, hogy ezt a szempontot sem hagyjuk figyelmen kívül. Ez lett volna a bevezetés, és örülnék, hogyha javaslatokat, ötleteket mondanának a kollégák. Köszönöm. Thank you for this. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. A jelentés tervezetet megtalálják a kollégák a dossziéjukban. És most pedig megadom a szót a árnyék jelentéstevőnek, először is a néppárt részéről, Tessék, asszony. Köszönöm szépen. Szívből köszönetet mondok Solc úrnak. Nagyon jó volt az együttműködés. Többször beszéltünk már a jelentésről, ezért úgy gondolom, hogy végül is nagyon jó az, hogy mindezt most Lisszabon után új jogalap alapján tudjuk megállapodni, és egyáltalán, hogy ebben konszenzusan nagyon jó Jónak tartom tehát ezt, ez az első dolog. A másik pedig az, hogy így beszélhetünk a, az időtávlatokról is. Jó, rendben van, az AFET-nál remélhetőleg sikerült tartani, de helyett pottag is vagyok, ezért nem mondhatom, hogy talán nem vagyok biztos abban, hogy minden úgy fog menni. Legalábbis az alapján, amit eddig tapasztaltam, én nem tartanám olyan katasztrofálisnak, hogyha ez a rendelet egy kicsit később lépne hatályba, de hát mindegy, min, végül is minél gyorsabb, annál jobb, de emellett alaposnak kell lenni. Három dologról szeretnék beszélni. Az első, a finanszírozás kérdése. Az indokolásban az áll, a kiegészítő pénzügyi források cím alatt, a további finanszírozás alatt, hogy a fejlődő országokban felvett, illetve az oda irányított forrásoknak nem szabad egyéb fejlesztési együttműködés finanszírozásának terhére lennie. Tudjuk, hogy számos fejlődő ország került be a programba, hiszen pontosan emiatt is indítottuk el, és nem szabad azon, azonban megfeledkezni arról, hogy sokan közülük nem felelnek meg a kritériumoknak. Hogyha a fejlesztési együttműködéssel szélesebb értelemben bárminek köze van, akkor igazából a források megfelelően telítettek ahhoz, hogy valamit ezekre a célokra abból kvázi kivegyünk. Erről kell tehát tárgyalnunk. A második dolog, a 23-as módosító. Ez igazából már lényegtelenebb, kevésbé lényeges, mint a finanszírozás kérdése. Az előadó módosítójában eh, részletes éves jelentést kér. A jelentéstételezési kötelezettséggel és a, a bizottság kötelezettségeivel hosszú, több éves tapasztalatom van, és úgy gondolom, hogy a részletes éves jelentést soha nem tudnánk sem elolvasni, sem ellenőrizni. Vagy a részletes szót törölni kéne, vagy még jobb lenne, hogyha rendszeres időszakokat, időközönként kifejezést raknánk. Szerintem a két éves beszámolás az sokkal gyakorlatiasabb. Azon kívül, hogyha itt van amúgy is a bizottság, akkor fontos, hogy legyen lehetőség arra, hogy a kulisszák mögé is betekintsünk, ne, ez fontosabb, mint hogy belefulladjunk a dokumentumokba. A következő pedig a, a trilógus, a DV és az AFET már három oldalú tárgyalásokat kezdett a tanácssal, és úgy gondolom, hogy ebbe be kellene kapcsolódnunk. Igazából ez magától értetődő dolog, hiszen kezdetől fogva három bizottsággal jelentünk ott meg, de rendben van. Ezt itt most helyreállították, kiavították. Nem hiszem, hogy kezdetől fogva azt kellene mondani, hogy a tanács és a bizottság, és ne beszéljünk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról, hanem ugye jelgel, jelenleg amúgy is úgy van, hogy az intézményközi megállapodás értelmében a parlament és a két másik intézmény közti véleménykülönbségek esetében úgy gondolom, arra kell figyelni, hogy a következő éveknek a, a munkájának az alapjait fektessük most le. Ez most a lényeg. Ebben köszönöm szépen. Representative of uh, the SND Group, uh, Gianluca Susta. A szocialisták képviselőjének adom meg a szót. De, se non ricordo male, era... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy harmadik alkalommal beszélünk ennek a pénzügyi eszköznek a módosításáról. Igazából már mindent elmondtunk. Nagyon tetszik az a munka, amit Solc úr végzett, illetve tetszik az is, ahogyan a többi frakcióval és az árnyékjelentéstevőkkel együttműködünk. Remélem, hogy a célkitűzésekben is tényleg meg tudunk állapodni. A jelenlegi fázisban úgy tűnik, hogy ez megfelelő irányba halad. Reményeim szerint minél hamarabb el tudjuk fogadni ezt az anyagot. Ami az AFET szakbizottságot illeti, nos, értem a kérésüket, de ez inkább a különböző szakbizottságok közötti kapcsolatot érinti, illetve arra vonatkozik. Igazából nekünk ebben nem nagyon van beleszólásunk. Most pedig a tartalmi kérdésekre szeretnék rátérni. Egyetértek azzal, amit Schulz úr mondott a finanszírozás kérdésében. Létfontosságúnak tartom, amit elmondott. A bizottság elgondolkodott azon, hogy esetleg kiterjeszti ezt a rendeletet más országokra is. A világ azonban gyorsan változik, és most vannak olyan országok, amelyek fejlődő országok, de erőteljesen fejlődnek, és nagy erővel belépnek a nemzetközi piacra. Az Európai Unió e- gazdasági és stratégiai érdekei is fűződnek ezekhez az országokhoz. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ugyanebben a csoportban vannak olyan országok is, ahol azonban olyan szegénység uralkodik, hogy nem vehetünk el forrásokat ezektől az országoktól. Az Európai Unió teljes joggal büszke arra, hogy a fejlesztésnek, a fejlődésnek az egyik legnagyobb finanszírozója világszerte. Hogyha ezzel akarunk büszkélkedni, akkor nem szabad pénzforrásokat megvonni olyan forrásokat, amely gazdasági és ipari fejlődést irányoz elő. Tehát meg kell próbálni a rendelet keretében jobban megvalósítani célkitűzéseinket, és valóban megtartani a finanszírozási lehetőségeket. Úgy tűnik, hogy itt van némi zűrzavar ebben a kérdésben. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt is, hogy észben tartsuk, milyen szerepe van a parlamentnek. Itt szeretnék utalni arra, amit az előző hozzászólásban hallottunk. Mindannyian tiszteletben tartjuk mások véleményét, azonban szeretném emlékeztetni az árnyék jelentéstevő asszony, hogy mi voltunk azok, akik azt akarták, hogy a Lisszaboni szerződés megvalósuljon Európában, a demokratikus, illetve jogalkotási életben, méghozzá a szerződés eredeti szellemének megfelelően. Ez pedig azt jelenti, hogy a többi intézménynek is erőfeszítést kell tennie, gondolok itt különösen a bizottságra. Nekik is fontolóra kell venniük azt, hogy fordulóponthoz értünk az intézményközi kapcsolatokban. Tehát nem lehet ezt teherként kezelni. Szorosabb kapcsolatra van szükség a két intézmény között, de ugyanez vonatkozik a tanácsra. Nem tudom, hogy melyik a megfelelő kifejezés erre. Az biztos, hogy szorosabb kapcsolatra van szükség a két intézmény között, illetve nagyobb beszámoltathatóságra. a végrehajtástól a jogalkotásig, és ez az a megfelelő intézményközi kapcsolatnak az alapköve a Lisszaboni szerződés értelmében. Tehát sokkal konkrétabb válaszokra van szükség, nem olyanokra, mint amelyeket a bizottságtól kaptunk, amelyek nagyon általánosak. Harmadik megjegyzésem a 10-es és 11-es módosító javaslat megemlíti a KKV-kat illetve a nemzetközi gazdasági együttműködésben való esetleges szerepükre utal ez a két módosító, ezeket támogatom, helyesnek tartom. És végül eljutottunk az ötös módosítóhoz. Objektíven azt mondhatnám, hogy ez, ez a módosítás a tisztázás céljával született, mégis úgy gondolom, hogy inkább csak zűrzavart kelt. az Európai Uniónak az alapvető értékeinek megfelelően kell tevékenykednie. Ez ugye nyilvánvalónak tűnik, de jó ezt észben tartani. Azonban nem annyira evidens az, hogy a, azok az országok, amelyeket bevettünk újonnan ebbe a pénzügyi eszközbe, nos, ez a lista olyan országokat is tartalmaz, amelyek kapcsán nem mondhatom azt, hogy alapvető értékeket osztanánk ezekkel az országokkal. Lehet, hogy stratégiai érdekeink közösek, de nem hiszem, hogy például a kínai elvekkel és elméletekkel egyetértenék, amelyek alapján Kínát irányítják. Az emberi oldal a szolidaritást vállalok, de itt a lakosságra gondolok, nem pedig a kormányra. Olyan országokra gondolok, ahol nincs szabad demokratikus kormány, olyan országokra, amely országok nem az egyetemes emberi nyilatkozatnak megfelelően járnak el. Természetesen attól még lehetnek stratégiai érdekeink ezekkel az országokkal. Azonban amikor finanszírozunk, amikor lépünk, akkor Cserébe az emberi jogok tiszteletét várjuk, vagy legalábbis az Európai Unió alapvető értékeinek a jobb megközelítését. Aztán a szerződés 220-as cikkeje is életbe lép, illetve a 1934-es rendelet. Ez pedig azt hiszem, hogy megfelelő referenciakeretet ad a kezünkbe, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ezt a jelenlegi szöveget elfogadhatjuk további módosítás nélkül. Elnök, azt kérem, hogy rövidre fogják a hozzászólásukat a tisztelt képviselők. Maria Lisánez asszony az ALDE részéről kapja meg az ott, de nincs itt, akkor következik a zöldek képviselője, ő sincs itt. az ICR e részéről sincs itt a képviselő, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Bocsánat, előtte még egy szakbizottsági képviselő kapja meg a szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Nagyon rövidre fogom a mondandómat. A kereskedelmi politika politizálásával kapcsolatban van egy aggályom. Alapvetően támogatjuk a szabad kereskedelmet, mert a szabad kereskedelem jobb, jobb létet, jó létet hoz, és jobb világot teremt sok ö, tekintetben. Tehát a, az a pénzügyi eszköz, amely a kereskedelmet előre mozdítja, az támogatandó. Ami aggaszt engem, ennek a politizálása, a politikai síkra emelése. Ashton bárónőre utalnék. A kettes módosítás az emberi jogokra, az alapvető szabadságjogokra utal, illetve az ötös módosító szintén ezekre az értékekre utal. Természetesen mindannyian civilizált emberek vagyunk, demokraták vagyunk, és ahogyan tudjuk, az emberi jogokat úgy lehet definiálni, ahogy az éppen megvalósul egy adott időszakban. Ha például venezuela gondolunk, Chavez elnökre, re- rendszeresen lábbal tiporja a demokratikus szabadságjogokat, mégis azt mondja, hogy ő az emberi jogok védelmezője. Tehát az én véleményem, a mi frakciónk véleménye a következő, a finanszírozási eszközök politizálása nem helyes. Ezeknek technikai jellegűeknek kell lenniük, a szabad kereskedelemet kell támogatniuk, és, és nem a politikai aspektusokra kellene kitérniük. Je voulais pas intervenir, président, mais ce que je viens d'entendre szépen ezeket az utalásokat, és köszönöm a véleményeket és az előttünk álló jelentéssel kapcsolatban a bizottságnak is. Három dolgot hagyj jelezzek. Megpróbáltam a stratégiai célkitűzések kapcsán egyértelművé tenni, hogy eh, persze, hogy vannak az Európai Uniónak stratégiai érdekei, az egyik ilyen stratégiai érdekel, érdek pontosan az, hogy a politikai jogok, emberi jogok, alapvető jogok, szakszervezeti jogok természetesen a kereskedelmi és gazdasági együttműködés is segítse azokban az országokban, amelyekkel kapcsolataink van. És épp ezért gondolom, meg kellene persze nézni az angolt még egyszer, német az egyéb viszonylag egyértelmű, hogy nem arról, olyan kérdésekről van szó itt most, hogy általában oldjuk meg a stratégiai érdekeket, hanem meghatározzuk, hogy milyen irányba kívánjuk fejleszteni az együttműködést. Ez az egyik. A második, ami a jogalap kérdését illeti, nos ezzel kapcsolatban a koordinátorok ülésén amúgy is majd meg kell állapodnunk. Én megmondom őszintén, hogy a különböző felfogások között, bizottság, parlament, tanács között nem látom a eh, illetve látom a különbségeket, és úgy gondolom, hogy a közösségi kezdeményezés, az Európai Parlament közösségi kezdeményezései nagyon fontos. Eh, fontos a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok is, és úgy gondolom, hogy igenis lehetsz mód arra, hogy a három intézmény végül is közös, előremutató megoldást találjon a tárgyalások során. A harmadik dolog pedig a menetrendel van kapcsolatban. Már mondtam az elején, hogy én magam, nekem az az érdekem, hogy és talán minden fél érdeke a bizottságokban is, szakbizottságokban, is az az érdek, és majd megpróbálok a társult szakszervezet, <laughs> bocsánat, a társult szakbizottsággal is együttműködni, hogy a lehető legszigorúbb, legfegyelmezettebb formában a, az eszköz fejlesztésénél tartsuk az eleme meghatározott menetrendeket. Köszönöm. Thank you. E az EU költsége pedig a garancia költség. Így van, ez tulajdonképpen tisztázta a helyzetet, de még mindig várjuk a pontosabb információkat ezzel a kérdésről, erről a kérdésről, hiszen nagyon fontos mindez. Köszönöm én is az elmondottakat, a megjegyzéseiket a jelentéstervezetemmel kapcsolatban, és jeleztem már, hogy sikerült a titkárság segítségével, mindezt rövid idő alatt, különösen Márk segítségével, nagyon rövid idő alatt összeállítani. Óriási segítség volt ez a tervezet összeállításánál, és így van most előttünk ez az önök által is ismert végleges javaslat. Hát természetesen a, az EPP és a bizottság képviselői által javasoltakkal csak tovább javul ez a javaslat. A jelentés remélhetőleg minden érdekelt, és így a bizottság érdekeit is szolgálja. Jún, március 17-e lesz az elfogadás határideje. A hatos napi rendi pontunk a fejlődő országokra a gazdasági válság hatása és a fejlődő országokkal való együttműködés. Ez egy véleménytervezet, mert Maria Munyez az S és D a vélemény előadója, itt is van velünk, és szeretném elmondani, hogy a Fejlesztési Szakbizottság úgy határozott, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít ebből a kérdésből, a mi bizottságunk pedig véleményt állít erről össze, pontosan ezért foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A globális gazdaság ugyanis már a fellendülés jeleit mutatja, vannak olyan országok, ahol persze jobban, másod kevésbé, de a szegény országok még mindig érzik a pénzügyi válság és a globális gazdasági hanyatlás hatását. Ezért a fejlődő országokban fontos, hogy a közvetlen külföldi befektetések, a külkereskedelem és a beruházás fejlődjön, erősödjön. Ez a véleményünk, de átadom Maria Munyeznek a szót, Maria. Köszönöm szépen, elnök úr! Korábbi megjegyzések, megjegyzéseim során már jeleztem, hogy a, az exportbevételek csökkentésével a fejlődő országok helyzete jelentős mértékben súlyosbodott. Ezért a javaslatom az, hogy ebben a jelentésben illetve a Fejlesztési Bizottságban dolgozó kollégák jelentését ki kellene e véleménnyel egészítenünk a nemzeti kereskedelemre vonatkozó kérdésekkel. Nagy szükség van arra, ezt még egyszer elmondanám, hogy az EU akciói koherensek legyenek, és a kereskedelmi segélyeket arra kell használjuk, hogy segítsük, meg támogassuk a fejlődő országokat a szociális szempontokat is fel kell karolni, az emberhez méltó munka kérdését például a kereskedelmi megállapodásokba. A többoldalú kereskedelmi kapcsolatok, a Doha kör lezárása 2010-ben pontosan ugyanezt kell, hogy szolgálja. A banán megállapodás és az egyéb folyamatban lévő kereskedelmi megállapodások Latin Amerikával például, amelyek mind-mind segíthetik a fejlődő országokat. Ezekbe tehát mind fel kell venni a fogyasztók szempontjából kedvezőbb árak és a, az emberhez méltó munkakörülmények kérdését. A fejlesztési segélyeket úgy kell kialakítani, hogy az érintett országok kereskedelmi lehetőségei is javulhassanak, és ezzel a felléphessenek a szegénység ellen. A bizottságtól azt szeretnénk tudni, hogy hogyan kívánják a forrásokat pontosan hasz felhasználni. A fejlesztési fejlődő országok számára a különböző bankokon, regionális bankokon keresztül nagyobb hozzáférést kell biztosítani, és a dél-dél kereskedelmét a is erősíteni, hiszen az eddigi megállapodások még nem vezettek megfelelő eredményre. A javaslatot természetesen lehet javítani, szépíteni, várom is ezért kollégáim javaslatát. Köszönöm, Mária, a bizottságnak adom meg a szót. Igen, többen is kértek szót a szakbizottság tagjai közül. Kaspári kollega az EPP-től. Tisztelt kollégák, Először is eh, Krista Róvolténak eh, szeretnék a saját frakciónkban a tervezett elkészítéséért és a közreműködésért köszönetet mondani. Mindenkinek köszönetet mondok, mert rendkívül kiegyenlített a munka. Maximum két-három apróságot szeretnénk majd módosítókban benyújtani, de már most köszönöm előre az igen eh, kiegyensúlyozott munkát. Köszönöm szépen, én magam is csak megismételhetem Daniel Kászpári szavait. Köszönetet mondok. Nagyon sok kérdés azonban még eh, talán hiányzik a jelentésből. Jól, eh, úgy látom, hogy eh, kiegyensúlyozott jelentésre törekedtek, de maga a program óriási természetesen felismerem és elfogadom, hogy óriási hatása van a pénzügyi válságnak, de alulbecsültük a rossz szabályozás szerepét. Tehát tulajdonképpen fekete-fehéren láttuk eddig csak a válságot, de a, a bankok szerepét nem szabad elfelejtenünk, nem szabad a bankokra vonatkozó rossz és gyenge szabályozás szerepét elfelejtenünk. Sok országban nem is volt növekedés, mert 40 év függetlenség azt jelentette, hogy a a rossz pénzpiaci politikát, amit örököltek először, meg kellett szüntetni. Nagyon érthetetlen számomra, hogy miért próbálunk olyan politikákat e-, Európán kívülre exportálni, amely megbukott itt Európában. Nem csak a bankokra vonatkozik ez, tehát egy sor kérdéssel, kapcsol, sok kérdéssel foglalkoznunk kell. opinion. Um, on point one, when you talk about uh, az egyes pontban például a véleménytervezetnél az export csökkenésről beszél, beszél, ezt értjük. Koherensebb fejlesztési politikára van szükség, amely a fejlesztést és a kereskedelmet egyenlő mértékben veszi figyelembe. Ebben egyetértünk. Egyetértünk, hogy milyen szerepe lehet a kereskedelemnek a szegénység elleni harcban. Nem igazán értem, hogy a tisztességes munkához való jogot miért veszi, miért nem inkább a munkahelyteremtést, a vállalkozó szellem kialakítását. A vállalkozókról, ha beszélünk, akkor el kellene menni afrikai országokba velük beszélni, hiszen e, persze lehet nekik az Európai Uniós politikáról beszélni, bár emiatt e, sokat panaszkodnak a saját kormányuk politikája miatt is rengeteg panaszsal éltek, hiszen nem tudnak a vállalataik megfelelő mértékben e, növekedni. Pedig, ha ez lenne, akkor több munkahelyet teremtenének. Ez a jövőjük. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogyha a helyi vállalkozókra is utalnánk, és arra, hogy hogyan lehet őket segíteni a civil társadalom egyéb szereplőivel együtt. Egyetértek, hogy a protekcionizmus ellen fel kell lépni. Ez az egyik olyan kérdés, amiről ezzel a bizottság az elmúlt négy évben nagyon sokat foglalkozott, és konszenzus is volt a jobb és baloldal között hogy a protekcionizmus ellen az EU-ban is fel kell lépni, és azóta is egyetértünk, de a szegény országok protekcionizmusát is meg lehetne néznünk, a fejlődő országokét. De nézzük meg Gánát például, 35 százalékát termeli meg a saját rizsfelhasználásának. Ez azt jelenti, hogy az import rizssel kapcsolat, az import rizsre vonatkozó vámtételeket módosítani kellene, hiszen a legszegényebbeket sújtja ez. Nagyon sok fejlődő országot sújtja a protekcionizmus, és nagyon gyakran csak a vámokra támaszkodnak, nem pedig az adóalapra. Ezt nem fenntartható hosszú távon. Végül pedig a négyes pontot említeném, Persze örülök annak, hogy a fejlesztési bankok feltőkítéséről beszél. Több vállalkozóról beszélt, vállalkozóval beszéltem az afrikai fórumon, és, meg, és ott tárgyaltunk arról, hogy mit mit várnak a fejlesztési segélyekről. Többek között azt mondták, hogy megfelelően kialakított kereteket, szabályokat, törvényeket akarnak, amivel a pénzügyi szolgáltatók szabályait lehet tisztán látni. Nem csak a, a multilaterális fejlesztési bankokat szeretnék látni, hanem a, a mikrofinanszírozás lehetőségét például. A Kíva például óriási szerepet játszhat a www.kiva.com Com, ez az, ami például a fejlesztőket, a, a, a fejlődő országokban a vállalkozókat segíti. Több bank akar például hitelt is nyújtani, például a csirke farmoknak, hiszen fontos, hogy ezeket a gazdaságokat ethessenek. Nem teljesen mindegy, hogy milyen ideológia alapján működik egy bank, hogy hitelunió vagy bármi más, az a lényeg, hogy segíthessen a fejlesztési bankok és a pénzügyi szolgáltatók diverzitását ezért szeretném, ha jobban hangsúlyoznánk. Köszönöm. Más ettől a frakcióktól, vagy mástól GUE? Um, very briefly, Chairman, because there is an overlap Röviden, elnök úr, ugyan van átfedés e között meg a következő e, téma között a szakpolitika e, koherenciájáról. Talán megjegyezném azt is, hogy fontos, hogy koherens legyen a szakpolitika, az intézkedések, a tisztességek munka, tisztességes munka és az országok prioritásai között. De úgy gondolom, hogy alapvető ellentmondás van e között és a Doha kör és a WTO folyamata között, ami a gazdasági fellendülést kívánja segíteni, és a szegénység elleni harcot. A WTO folyamat véleményem szerint ezt a folyamatot a legerőteljesebb világgazdasági blokkok dominálják, amelyek elsősorban saját transnacionális vállalataik érdekét képviselik. És őket nem foglalkoztatja az EU ö, emberi és humánfejlesztési politikája, ők egyszerűen a nyereséget kívánják maximalizálni Afrikában, a Karib-tengeren, bárhol Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a térségek nem lenne szabad, hogy a legfontosabb gazdasági verseny célpontjává válnak, ráadásul Kína is most egyre nagyobb szereplő, és nem igazán látom, hogy ezt hogyan lehetne a WTO folyamatba bevenni. Hogyan akarják a több száz millió ember társadalmát fejleszteni, vagy szegénységét megszüntetni. Az utolsó dolog pedig a hitellel kapcsolatban. A fejlődő országok hitelhez való hozzáféréséről. Persze, hát a hitel, meg az alapok nagyon-nagyon fontosak, lényegesek. De sajnos megint keserű tapasztalat a szegény országokban akár a 80-as, 90-es évekre visszamenően azt mutatja, hogy a hiteleket olyan eszközként használták fel, amivel tulajdonképpen a mm, rabló kereskedelem számára nyitották meg e piacokhoz vezető utat és a kiigazítási, felzárkóztatási intézkedések katasztrofális eredménnyel jártak-e területeken a kistermelőkre például. Tehát az a hitel, amely feltételekhez van kötve, és általában ez a helyzet, nem hiszem, hogy az intézkedések koherenciáját vagy a szegénység megszüntetését szolgálná. Köszönöm. Más, mielőtt a bizottság képviselőjének adnánk meg a szót? Boda képviselő. Merci, monsieur le président. Um, euh, just, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Két-három megjegyzésem lenne. A bizottság elégedett azzal, hogy a következetességet hangsúlyozza a fejlesztési politikában. Ezzel kapcsolatban megszületett egy közlemény decemberben. A tanács is vitatta ezt a témát, beszélt róla, és vélemény született ebben a témában. Az anyagban szereplő megjegyzések úgy érzem megfelelnek az általunk összeállított munkaprogramnak. Különösen, ami a helyes és megfelelő munkakörülményeket illeti. De más dolgokra is kitér, például az élelmiszerbiztonságra, ugye ez is szakbizottságunk témája közé tartozik. A bizottság ebbe az irányba kíván ellépni, és a fejlesztési politikát, illetve a kereskedelmi politikát következetesebbé kívánja tenni. A bizottság reméljük, hogy együtt dolgozhatunk majd a parlamenttel, és így a különböző frakciók együttműködhetnek, kölcsönösen megoszthatják egymással véleményüket, ötleteiket, és akkor mobilizálható ez a tudásanyag elnök. A véleménytervezet előadója kére szót. A néppártól kapja meg a szót a képviselő. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a fejlesztési politikában a kohézióra nagy hangsúlyt kell tenni. Tehát nem tudja elfogadni a néppárt azt, ami a Higgins féle tervezetben szerepel, mert ez ellentétes a korábban szakbizottságunk által elfogadott jelentés szellemével. Higgins úr kritizálja, az elnök, elnök félbeszól, félbeszakítja hozzászólót, hogy még nem annál a napi rendi pontnál járunk, mondja. Elnök, akkor Mariának adom meg ismét a szót. Ez a DEVE bizottság jelentése. Mi hozzájárulunk, a kereskedelmi aspektusokra próbálunk rávilágítani. Maria, tehát tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzésüket. Azt hiszem, hogy a módosító javaslatok segítségével tovább hangsúlyozhatjuk a munkahelyteremtés fontosságát, erre utalt a jelentéstervezet is egyébként, Azonban ugye nem lehet mindent belesűríteni egy ilyen dokumentumba, és ezért próbáltam leszűrni, és csak a lényeget belevenni az anyagba. De mégis egyetértek azzal, hogy a munkahely teremtés rendkívül fontos hangsúlyozni kell. Ami a hitelhez való hozzáférést illeti, a fejlődő országok erre irányuló kérést nyújtottak be, folyamatosan ezt kérik, a hitelüket csökkentettük a, a válság miatt, pedig hogyha helyre akarnak állni, akkor ismét szükségük van ezekre a hitelekre, hozzá kell férniük ezekhez a pénzforrásokhoz. A bizottság a kohézióra helyezte a hangsúlyt, a politikák közötti összhangra. Ez helyes, úgy érzem, hogy a különböző szakpolitikák között összhangra van szükség, különösen, hogyha némi ellenmondás mutatkozik, mint például a kereskedelem és a fejlesztés között. Elnök, február 2-a a módosítók beadásának határideje, február 23-án fogunk erről szavazni itt a szakbizottságban, és most tovább lépünk a hetes napi rendi pontra. Ismét egy olyan jelentésre van szó, melyet a DEVE szakbizottsága készített. A vélemény előadója Joe Higgins a GUE részéről, és a jelentés pedig az uniós politikák fejlesztési célú koherenciája és a hivatalos fejlesztés támogatás kiegészítő koncepciója. Átadom a szót a vélemény előadójának, a GUE részéről Joe Higginsnek. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok meglepve, hogy a néppárt rögtön megtorolni kívánta a véleményemet. Kétségtelen, hogy az én véleményem nagyrészt ellenkezik a szakbizottság nagy többségének a véleményével. Ez kétségtelen. Mégis úgy gondolom, hogy a politikák nem koherensek, ez a valóság. Az Európai Unió kereskedelmi gyakorlata szegény országokban, illetve a szép szavak az európai értékekről, a demokráciáról, az igazságról nincsenek összhangban. Az alapdokumentum, amely ugye Globális Európa versenyben, a világban címet viseli, nos ennek a dokumentumnak a lényege, hogy az Európai Unió számára minél nagyobb liberalizáció a kívánatos, a szolgálatok liberalizációja a szegény országokban, azért, hogy az, az Európai Uniós multicégek eljuthassanak ezekbe a szegényebb országokba, és forrásként használhassák ezeket az országokat, hasznot teremtve saját maguk számára, azonban károsan érintve a helyi vállalkozásokat. A Globális Európa című dokumentum egyik legrövidebb bekezdése a Szociális Igazság címet viseli, kimondja, hogy fel kell ismernünk a, a piacnyitás lehetséges hátrányos hatásait az új térségekben, különösen a kevésbé képzett lakosságra nézve. Na, attól tartok, hogy ez igazából nem fedi a valóságot, eufémizmus ez a megfogalmazás, hiszen Afrika, a Karib-szigetek esetében a mi tevékenységünk nem csak potenciálisan ö, hátrányos, hanem valósan az. Az Európai Unió látja, hogy a földközi tengeri országokkal való új kereskedelmi kapcsolatok több millió állás elvesztéséhez vezetnek ezekben az adott országokban, különösen a gyártás területén. Nos, ez hogyan képviseli a milliók érdekét, a millió munkás érdekét, amely címszavakat hangoztatunk. Másik megjegyzésem, hogy a liberalizáció, illetve privatizáció folyamata, amelyet az Európai Unió követelt kereskedelmi megállapodásaiban, nos, ez volt a kontextusa, illetve a világ pénzügyi rendszereinek és gazdaságainak összeomlásának az oka is. És ismét a szegények fizetnek meg, fizetnek meg ezért sokkal inkább, mint, mint az európaiak. Oda kellene figyelni arra, tisztelt elnök, hogy mit mondanak a szakszervezetek, mit mondanak az a, az emberek, mit mondanak a kisvállalkozások ott azokban az országokban, hiszen ők érzik az európai kereskedelem hatását. Hatalmas az ellentmondás, hatalmas a szakadék a között, amit az Európai Unió mond, hogy milyen érdekeket képvisel a kereskedelemben, illetve a valóság között. A szolgáltatások a fejlődő országokban, illetve a a hatóságok közbeszerzése mind olyan tényező, amely megnyílik a verseny előtt, ez pedig az Európai Uniós cégek, multicégek belépését jelenti. Úgy érzem, hogy a milleniumi fejlesztési céloktól nagyon messze állunk. És még két megjegyzésem van, tisztelt elnök úr a kereskedelemhez kapcsolódó intellektuális szabadságjogok, intellektuális jogokra vonatkozóan, gyógyszertermékekre vonatkozóan. Itt ebben a témában kíváncsi vagyok, hogy a többi képviselők milyen véleményen vannak az egészségügy területén, illetve a gyógyszerhez való hozzáférés területén valóban ugyanezt, ezeket a brutális értékeket kívánják képviselni? A kereskedelemnek ugyanezeket a vonzatait kívánják érvényesíteni? Egyet értenek azzal, hogy a gyógyszer, illetve az egészségügy területén is ilyen lépésekre van szükség? Nos, hát egyértelműen azt állítom, hogy nem szabad ilyen lépéseket tenni, nem szabad nem szabad ezt a lépést meghozni. Köszönöm. Köszönöm. Most a többi politikai frakció képviselőjének adom meg a szót. Pablo, tiéd az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nagyon sok információt kaptunk. Köszönöm, hogy én is megkaptam a szót. De az az igazság, hogy mindenki ismeri már a véleményünket. Megpróbáltuk azt felderíteni, megnézni, hogy mivel tud a kereskedelem ezen országok fejlesztéséhez hozzájárulni. Az EPP-től nem fogadjuk el azt, amit eh, Higgins úr éppen elmondott, mert véleményünk szerint ez ellentmond a korábbi e bizot, szakbizottságban vagy a parlament plenárisan elfogadott jelentéseknek. Néhány dologot hadd mondjak. Az egyes és kettes pontban például az előadó az európai kereskedelem politika elmúlt éveinek alapvető elemeit kritizálja a liberalizációs politika globális szinten a szegények és gazdagok közti szakadékot növelte, mondja, ez pedig nem igaz, hiszen az empirikus adatok azt mutatják, hogy azok az a fejlődő országok, amelyek leginkább megnyitották kereskedelmüket, a fejlődő, és fe, tehát a, ezek a fejlődő országok a fejlett országokhoz való felzorkoztatásokban a legelőterjesebbek voltak. Tehát eh, politikánk, a kereskedelem kisegítette őket, a válságokból elég csak ezeknek az országoknak a példáját megnézni, hiszen ezek nem alapvetően olyan országok, ahol 30%-os vagy 25%-os a munkanélküliség, mint Spanyolország például. Másrészt pedig a, az előadó adatai nem szerepelnek meg a valóságnak, a bizottságot fel kéne szólítani, hogy ezt véleményezze. A négyes pontban a partnerségi megállapodásokról beszél általában. Tudom, hogy ez komplex kérdés, és talán elemezni kéne előnyeit, lehetőségeit. Mert ezzel is segíteni tudjuk a szegény országokat, csak meg kell nézni, hogy hogyan. Például Szingapurt meg kellene kérdeznünk. Ötös pontot túl kategorikusnak tartom hasznos lehet adott esetben ezeket a kérdéseket a Doha tárgyalások során újra felvetni. A harmadik országokkal való megállapodások. Ezt eh, valóban helyesnek tartom, és Higgins úr álláspontját támogatjuk. Szeretnénk, hogyha a megjegyzéseinket figyelembe vennék, és ehhez a következők kihangsúlyozását kérem, hangsúlyozását, mert úgy látom, hogy fontos, hogy felvegyék. A koherencia. Nagyon fontos eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy az Európai Unió politikáit a fejlesztések, fejlesztési szakterületen is alkalmazzuk. A fejlődő és fejlett országok szempontjából fontos, hogy felmérjük, hogy milyen eszközök vannak az Európai Unió eddigi teljesítményét meg kell vizsgálni, és a kereskedelem politikával való koherenciát, például azokat a megállapodásokat, amelyeket adott esetben az AKC országokkal kötöttünk, aszimmetrikus kereskedelmi eszközöket, hiszen ezek mind hozzájárultak. Az Aid for Trade nagyon fontos eleme a fejlesztési politikának. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Európai Unió a harmadik világ első számú donorja. Persze nem szabad, hogy elége, megelégedjünk önmagunkkal és ezzel, mert még nagyon sok tennivaló, és tehetünk is. De a koherencia az fontos, és ezért az is nélkülözhetetlen, hogy a bizottság figyelembe vegye, e, megemlítse ezeket az eszközöket, valamint azokat a területeket, ahol tovább mélyíthető az EU munkája. Például a dohai tárgyalásokban az EU elfogadta, hogy 2013-ig az agrárvámokat módosítja. Ezt nem fogadta persze senki el, még várjuk a megállapodást, de azok az országok, amelyek segélyben részesülnek, azoknak is összefüggő politikát kell folytatniuk, és megfelelő irányítással kezelni a forrásokat. Köszönöm szépen. Nos, úgy gondolom, hogy világos az S és D nevében David Martin szól. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát valahol félúton vagyok az előadó és az előző felszólaló vélemények között. Ez a harmadik lehetőség, jegyzi meg az elnök. Így igaz, elnök úr. Az előző felszólaló a um, hiányosságokat mondta. Nekem igazából az, a szelleme tetszik. Frakcióm hisz a piacok megnyitásában és abban, hogy a kereskedelem a fejlődés fontos eszköze lehet. De ezt irányítani kell. Mi nem hiszünk a teljesen nyitott piacban, ahol nincsen irányító politika. Úgyhogy én igazából Higgins úr kettes bekezdésével kapcsolatban komoly kritikát fogadnék, fogalmaznék meg, mert ez tulajdonképpen a neoliberális programot tükrözi, amit itt látunk a következőket mondanám. Azt hiszem, Higgins úrnak igaza van abban, hogy rávilágít arra, hogy a piac egyszerű megnyitása önmagában nem eszköze a fejlesztésnek. Fejlesztési összefüggésekre van szükség más szakpolitikai területekkel való egyensúlyra. Másrészt pedig nagyon óvatosnak kell lennünk, és biztosítanunk azt, hogy a fejlődő országok infrastruktúrája kezelni tudja ezeket a támogatásokat. Tehát a támogatások befogadásának kapacitás bővítését, hogyha megfelelően tudják kezelni például az Aid for Trade eszközöket, a piacnyitási lehetőségeket, akkor kapnak lehetőséget a fejlődő országok arra, hogy megfeleljenek az új követelményeknek, és ezt szerintem még nem tette meg az EU. A közbeszerzések. Nos, nem támogatom azt a gondolatot, hogy a közbeszerzések bizonyos kategóriákban is lehetőséget jelentsenek. A piaci verseny és a nemzetközi verseny nem biztos, hogy mindenütt jó. De a jogi, a fejlődő országok jogi lehetőségei, hogyha nem, tudnak, nem tudják ezt kezelni, akkor az katasztrófához vezethet. Jogi inflálódás indul el, a szabályok kezelhetetlenné válnak, illetve betarthatatlanná, tehát megint itt is feltételek eh, teljesítését kell biztosítani, infrastruktúra kiépítését, a gazdasági, szociális, társadalompolitikához hasonlóan. Itt mind előre kell ezt eh, a piacnyitást megelőzően, de annak megfelelően alakítani. Úgy gondolom ezen kívül, hogy a fejlődő országok eh, szempontjából több elem hátrányosan Hát Ugye beszélünk arról, hogy a nyersanyagtermelők, a fejlődő országok valóban lehet őket afelé ösztönözni, hogy késztermékek gyártására próbáljanak törekedni, de hát vannak olyan országok, ahol ez lehetetlen, sőt van olyan, ahol az is lehetetlen, hogy nyersanyagot termeljenek, és ezekben bizony a származási hely megjelölés is, ami az EU-ban alapvető szabály, lehetetlen. A piacnyitási és szabadkereskedelmi megállapodásoknál harmadik országokkal azt kell megnéznünk, hogy független könyvvizsgálók ellenőrizzék azt, vagy, vagy vizsgálatokkal ellenőrizzék a piacnyitás hatásait. A monitoring bizottságok persze jó, de ez sokkal szigorúbb és logikusabb formában kell végrehajtanunk. Tehát azt kell megvizsgálniuk-e bizottságoknak, vagy ezeknek a szakembereknek, hogy segíte egy bizonyos támogatás az ország, fejlődő országon, vagy sem. Nem tartom helyesnek azt, hogy a TRIPS mechanizmusokat megjegyzem, elfogadták, megállapodtunk erről, hiszen ezeken keresztül adott esetben az orsó generikus gyógyszerekhez nem tudnak hozzáférni az országok, sőt ez hátrányos lehet. Ha igazak, amiket hallunk, akkor amit Indiával, Indiáról hallunk például, akkor az Indiában lévő generikus gyártókat kellene ösztönözni azt, hogy Afrika számára olcsó generikus termékeket gyártsanak, ez pedig szerintem elfogadhatatlan. Azt hiszem, ennyit akartam mondani módosítani kívánjuk ezt a véleményt, de mint mondtam, nekem a szelleme jobban tetszik eddig, mint a tartalma. Köszönöm. Köszönöm. Átadom a szót a következő képviselőnek, Janik Errádó. Merci, monsieur le président, et bonjour à tous. Euh, Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézést kérek a késés miatt. Ami ezt a konkrét kérdést illeti, az én frakcióm a következő véleményem van. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés rámutat az, a kereskedelmi politikánk ellentmondásosságára, illetve a koherencia hiányára. A politikáink nem utalnak a millenniumi fejlesztési célokra, és különösen súlyosak a problémák a globális Európa stratégiát illetően. Megpróbáljuk egy kicsit javítani ezt a dokumentumot, és itt például a közös halászati politikára gondolok ezen a területen, valós ellentmondásokat tapasztalhatunk abban a tekintetben, hogy mi történik a európai, európai gyakorlatban, illetve az AKC országok esetében is a halászat, a halászat tekintetében. Meg kell nézni, hogy, hogy Európa hogyan próbálja megoldani például az atomfegyverekkel kapcsolatos hogy hogyan próbálja megoldani a, a, a tej, bocsánat, a tej piacsal kapcsolatos problémáit. Módosítók határa ideje február 2, és február 23-án lesz a vélemény plenárison való szavazása. Remélem, hogy sikerül nagyon határozott véleménnyel előállnunk amit a többség is támogat. Akkor most térjünk át a nyolcas pontra. Vélemény eszmecsere Brazília Európai Unióba delegált eh, képviseletvezetőjével, eh, Ricardo Neive Tavares nagykövet úrral. Bevezetésképpen Mielőtt megadom a szót vendégünknek, tudjuk, hogy Brazília demográfiai súlya és gazdasági fejlődése a közelmúltban kulcsfontosságú szereplővé emelte Brazíliát Dél-Amerikában, az amerikai kontinensen és a világon. A az EU kereskedelmének régióval jelentős kereskedelmi partnere, az összkereskedelem egyharmada Brazíliával folyik, az EU27-ek export értéke Brazíliába pedig 56%-kal növekedett az elmúlt időszakban, az import pedig meg kétszereződött. Brazília központi jelentőségű a szabad kereskedelmi megállapodások tárgyalásánál a Markos úrral erősíteni kívánják a regionális integrációt a Markos úr országokkal, végül pedig regionális szabadkereskedelmi térséget kívánunk létrehozni. A két térség, a két országcsoport között az az interregionális társulási megállapodások az Európai Unió és Mercosur között 2000-ben indultak. A politikai és együttműködési fejezeteket már lezártuk. A tárgyalások 94 óta folynak. A megakadásnak ami, annak tudható be, hogy mindkét fél a Doha kör sikeres lezárására vár, mielőtt még saját kereskedelmi megállapodását aláírná. Az ország elkötelezettséget vállalt arra, hogy a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokhoz sikeresen hozzájárul, és elismeri globális gazdaságban való jelentőségét. Brazília a globális kereskedelmi rendszer egyik döntő partnerévé vált. Ez az oka annak, hogy szakbizottságunk úgy határozott, hogy látogatást tervez, illetve szervez jövő tavazzal Brazíliába. Ez rendkívül fontos, hiszen jelentős mértékben növelhetjük az Európai Unió Brazíliával kapcsolatos ismereteit, és ez fontos a Doha köri tárgyalásoknál és a kétoldalú kapcsolatoknál is. Nagy öröm éppen ezért számomra az, hogy Ricardo mm, Naiva Tavares-t Brazília Európai Unióba delegált képviseletének vezetőjével találkozhatunk. Köszönöm szépen, örülünk, hogy meghallgathatjuk Önt. Szeretném figyelmüket arra irányítani, hogy a napirendünk szerint 11 óra 30-ig van erre a pontra időnk. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Köszönöm, bár ön is angolul beszél, úgy gondolom, hogy élek azzal az örömteli lehetőséggel, ha mindig is az EP-ben járok, hogy part, portugálot beszélhetek. Ha megengedik, most is megragadom ezt az alkalmat. Meg hát portugálul is készültem. Tisztelt képviselő urak, elnök urak, tisztelt parlamenti képviselők! Szeretettel üdvözlöm Önöket a szakbizottsági ülésen. Ha megengedik, azzal kezdem, hogy szívből köszönetet mondjak meghívásulként. Nagyon fontosnak tartom a kapcsolatokat hogy tovább ápoljuk az Európai Parlamenttel, hiszen az Európai Unió és Brazília kapcsolataiban is ez döntő elem. Az Európai Parlament egyre fontosabb szerepet játszik a gazdasági és a politikai kapcsolatok alakításában. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével tudjuk, hogy a parlament szerepe növekedett, azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a parlament korábban is erős és jelentős volt a polgárok reprezentativitásában. No que diz respeito ao comércio internacional. A crise econômica e financeira que atingiu a gazdasági és pénzügyi válság deu a chama do protecionismo mecanismo aparentemente eficiente para. Nagyon fontos azokban a tárgyalásokban, amelyek meghatározzák a gazdasági és politikai tendenciák alakítását. A többoldalú kereskedelmi rendszerek szerencsére elkerülhették azt, hogy negatív, negatívan hassanak az országaink gazdaságára a korábbi évtizedekkel ellentétben. A válság azonban bebizonyította azt is, hogy a világ gazdaságában fontos az összefogás. A világ kereskedelem liberalizálására sokkal nagyobb szükség van, mint akkoriban a 30-as években, amely hasonló válságot jelentett, hiszen a vállalatok multinacionális jellege erősödik. Ez vezet oda, hogy egyre fontosabb az együttműködés, hogy a Doha tárgyalási kört mielőbb le kell zárni. A protekcionista tendenciáknak itt sokkal kisebb esélye marad, és a világkereskedelem sokkal több lehetőséget nyit meg. A tárgyalási kört még nem zártuk le, de két alapvető elemet már most meghatározhatunk. Egyrészt azt, hogy szükség van arra, hogy a fejlődő országok érdekeit a tárgyalások középpontjába helyezzük. Ez a Doha fejlesztési kör. Ez is a neve. Másodszorban az is fontos, hogy vannak olyan fejlődő országok, amely sokkal erőteljesebben vesznek részt a tárgyalásokban. Senki sem mm, jósolhatja meg előre, hogy hogyan alakulnak majd a tárgyalások ezeknek az országoknak a szempontjából, és milyen szerepet kaphatnak majd az urugvái kört követően, tehát Európa Egyesült Államok, Európai Unió és Kanadával való tárgyalásokat követően. De Brazília szempontjából és az én személyes megítélésem alapján is nagyon fontos, hogy az Európai Unió és Brazília sok kérdésben közös nyelvet beszél. Igen, ambíciózus és kiegyenlített célkitűzésünk van a dohai tárgyalásokkal kapcsolatban. A júliusi, a 2008-as júliusi miniszteri tanácsülés kudarcában Brazília és az Európai Unió azonos mértékben osztozott, hiszen közösen dolgoztunk annak érdekében, hogy 2010-re a dohai kört újra megindíthassuk. Az új Deli miniszteri ülést, múlt év szeptemberi ülését követően. Az EU-Brazil kapcsolatok rendkívüli mértékben fejlődtek. 1998 és 2008 közti 10 évben a kétoldalú kereskedelem 160%-kal növekedett, és most 280 milliárdus a dollárt tesz ki. 2009-ben némileg csökkent a volumen, de ez a gazdasági és pénzügyi válság miatt volt. Már most láthatók az újult E lendület első jelei. A kétoldalú kapcsolatok különösen fontosak. És nyilvánvaló, hogy új minőségű, új minőséget kapott a fejlődés. A múltban az export alapvetően nyersanyagot jelentett. Mára már feldolgozott termékeket is az összvolumen 50%-ában feldolgozott termékeket exportálunk az EU exportunk, ércek, szója, tüzelőanyag, üzemanyag és kávé elsősorban, de mint mondtam, vannak feldolgozott termékek, gépjárművek, sőt, repülőgépek is. Ami az importot illeti Európából, mint mondtam, Európa továbbra is rendkívül fontos a brazil gépgyártásban, a fémfeldolgozásban, elektronika és közlekedési ágazatokban. De Európa jelentős vegyipari beszállító és műtrágya importunk is jelentős az EU-ból. Nos, a kölcsönös beruházásokban is hasonlóan alakultak a kapcsolatuk Korábban aszimmetrikusnak nevezhető a két partner beruházása elsősorban Európából Brazíliába irányultak, mára már viszont közeledünk az egyensúly felé. 2008-ban például az Európai Uniós tagállamok beruházása 22,5 milliárd dollárt tettek Brazíliában, és Brazília ugyanebben az évben 25 milliárd dollárt ruházott be Európai Uniós országokban. Tehát változik a helyzet azt követően, hogy a kétoldalú kapcsolatok erősödtek, és úgy gondoltuk, hogy a jövőben még több, még nagyobb lehetőség van a kapcsolatok elmélyítésére. 95-ben az Európai Unió és Mercosur egy olyan folyamatot indított el, amelyel az interregionális társadalási szerződés megkötésének lehetősége nyílt meg. A részletekről már tárgyaltunk. A tény az, hogy a két blokknak még nem sikerült minden különbséget feloldani. 2005-ben megszakadtak a tárgyalások, most van arra a mód, hogy újra folytassuk. Az egyik legnagyobb lehetőség, legnagyobb nehézség elnézést abból adódik, hogy párhuzamosan folynak a Mercosur EU és a Doha tárgyalások. Természetesen megértjük azt, hogy az európai tárgyalók bizonytalanok a mezőgazdasági piaci tendenciákkal kapcsolatban. De a nehézségeket követően most úgy alakult a helyzet, hogy valóban új lehetőségek nyílnak a regionális tárgyalások befejezésére, lezárására. 2008-ban újra hozzáfogtunk ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy a brazil kormány a vállalatok számára éle lehetőséggel. Már a múlt évben az első eredmények jelentkeztek. Nos, ez a konjunktúra persze még nem jelenti azt, hogy egyre egyszerűsödik a helyzet, mindig is maradnak nagy akadályok. Talán a legjelentősebb az elvárások. Ahhoz, hogy sikeresek lehessünk, a lehetségest, nem pedig az ideálist kell megcélozzuk. A tárgyalások kezdetétől az, az európai koncesziókat, igyek, engedményeket igyekeztünk csökkenteni a mezőgazdasági piacon. A Mercosur országok látják, érték, hogy politikailag is nehéz tovább menni mezőgazda- az EU-nak mezőgazdasági kérdésekben. Nagy szükség van ezért arra, hogy a Mercosur országok ipari és szolgáltatási érdekeit is jobban hangsúlyozzuk. a józanésznek kell dominálni, ahogy az angol mondja, common sense, common sense. Nos, ez az a common sense, amit a legnagyobb gazdasági, világgazdasági területeknek követnie kell. De ez az EU-Brazil kapcsolatok elmélyítésének csak egyik része. Ezen kívül 2007 óta stratégiai együttműködés, partnerség is van, amely több területen a kétoldalú kapcsolatokat, egyebek között a kereskedelmi kapcsolatokat is központi jelentőséget tulajdonít. És megnyitja azokat a lehetőségeket, amelyeket a jövőben beválthatunk. Reméljük, hogy a fejlődés töretlenül tovább halad, intenzívebbé válnak a kereskedelmi kapcsolatok. Azzal együtt, hogy nyilván különbségek is maradnak a két fél között a kereskedelemben, ez magától értetődő. Akkor, amikor a kereskedelmi áramlatokat is figyelembe veszük, akkor látszik, hogy a felfogásokban is vannak eltérések. Fontos azonban az, hogy a véleménykülönbségek ne komoly akadályt jelentsenek a kereskedelemben. Ha megengedik, még egyszer megköszönöm, hogy meghívtak szakbizottsági ülésükre. Elmondanám azt is, hogy óriási változásokat élünk jelenleg meg. A változások szükségszerűsége is azt mutatja, hogy a világ nem lesz ugyanaz, mint ma pozitív lehetőség van a változások érvényesítésére, de nem a múlt eszközeivel kell ezt elérnünk. Brazília tudatában van annak, hogy nagy szerepet játszik világ szinten is, és szeretné ezt a szerepet sikerrel betölteni. Köszönöm figyelmüket. Köszönjük szépen nagyon nagy élvezettel hallgattuk a brazil-portugál gyönyörű zenés dallamát. Személyes megjegyzést tennék. Természetesen. Büszke vagyok európai mi voltomra, de tulajdonképpen félig brazil vagyok, családi kötelékek fűznek Brazíliához. Úgyhogy itt némi érdek ellentétben vagyok a brazil mi voltommal, illetve az európai mi voltommal. Most pedig megadom a szót a szakbizottság tagjainak. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy mintegy 20 perc áll rendelkezésünkre. Zalewski úrja a szó elsőképpen. Zalewski. za Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a nagykövet úrnak. Rendkívül érdekes, izgalmas előadást tartott az Európai Unió, illetve Brazília kapcsolatáról a gazdasági kapcsolatról beszélt, illetve ennek potenciájáról. Rendkívül érdekes volt, és nagy jelön, jelentőségű. Két kérdésem lenne. Az egyik a, kor, a kereskedelmi politika koordinációjára vonatkozik, brazil oldalról. A BRIC csap, csoporttal való, BRIC országokkal való kapcsolatra szeretnék rákérdezni. Van-e koordináció ezekkel az országokkal? Tehát Brazília, Oroszország, India és Kína között. Van-e valamilyen közös álláspontjuk a világ országaival kapcsolatban? Tehát kifelé. Második kérdésem, véleménye szerint a brazil gazdaság hogyan fog fejlődni a jövőben, már ami az Európai Unióval való együttműködés kontextusát illeti. Lát-e például valamilyen új tendenciát a brazil iparban? Lát-e valamilyen innovatív technológiát, amely most van kialakulóban? Van-e ilyen jellegű tapasztalata? Tehát esetleg a jövőben Brazília egyedülálló megoldásokkal szolgálhat, és még érdekesebb partneré válhat az Európai Unió számára. Köszönöm szépen. A szocialisták képviselője kapja meg a szót. Kérem, rövid legyen a hozzászólása, maximum két-két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm én is a nagykövet urat. Mielőtt a konkrétumokra térnék rá, először is szeretnék gratulálni Brazíliának ahhoz, hogy nagyon mérsékelten viszonyul a különböző országokkal való kapcsolatához, például Latin Amerikával, illetve az arab világgal való kapcsolatára utalok. Az Európai Unió, illetve Brazília kapcsolata az elhangzott információ alapján nagyon érdekes. Én is nagyon fontosnak tartom ezt a kapcsolatot. Szeretném elmondani, hogy természetesen mindannyian szeretnénk, hogyha a dohai forduló kiteljesedne, Nem annyi a célunk, hogy ez az Európai Unió, illetve Brazília között megvalósuljon, hanem általánosságban véve Latin Amerikában, illetve az egész világon szeretnénk megszüntetni a szegénységet, és szeretnénk, hogyha mindenkinek, mindenkinek megfelelő munkája lenne. Vannak még problémák, vannak még kérdések, legalábbis európai nézőpontból. Szeretném, hogyha az általunk kialakított stratégia segítene a megoldást megtalálni, például a kommunikáció, az európai cégek hozzáférése a közbeszerzési eljárásokhoz, illetve a szellemi tulajdonjogok, a márkanevek kérdése, illetve emlékeztetnék mindenkit, ugye, hogy Európa és Brazília kapcsolatáról van most szó, de mint európai parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselőként szeretnénk arról is meggyőződni, hogy az Európai Unió, illetve Latin-Amerikai, Latin Amerika közötti kapcsolat és az integrációs lépések sikeresen folytatódnak. Ahogyan elhangzott, eddig nem történt kellő mértékű előrelépés az EU-Mercosur egyezmény kapcsán, azzal zárnám hozzászólásomat, hogy fölteszem a kérdést a nagykövet úrnak. Mit gondol, milyen területeken van szükség előrelépésre, illetve a Mercosurral való kapcsolatra szeretnék rákérdezni, valami, valamint az Európai Unió, Latin Amerika és a Karib-szigetek országainak kapcsolatára. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok a brazil nagykövet úrnak. Nagyon teljes körű és őszinte vitát nyitott meg. Egy-két kérdést szeretnék fölvetni, amelyre esetleg választ tud adni, lehet, hogy nem. Az első uh, diplomáciai álláspontra kérdezve, tehát lehet, hogy itt nem tud választ adni, majd mégis föltennem a kérdést a dohai forduló kapcsán nagyon fontos lenne, hogy az Egyesült Államok is leüljön a tárgyalóasztalhoz, hiszen nélkülük nincsen valós eredmény. A Mercosur keretében mit tesz ennek előre mozdításáért? Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit most mondok, de Argentinában ugye pénzügyi eh, hitelválság van, amely rendkívül súlyosan érinti az Egyesült Államokat, illetve Európát, különösen Olaszországot. Nos, nem tudom, hogy talán erre vonatkozóan lenne megjegyzése, illetve a Mercosur tárgyalások során erre kitérnek-e, hiszen itt ránk egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy szankciókat bevezessünk. Ami pedig a bioetanol illet, ugye ez az egyik legnagyobb export termékük, itt is egyre nagyobb a nyomás rajtunk, hogy fenntartható formában végezzük a mezőgazdasági tevékenységeket ezen a területen is. Rengeteg levél érkezik hozzánk ebben a témában. Meg tud-e nyugtatni bennünket, hogy Brazília nem fogja folytatni az esőerdők felszámolását azért, hogy bioetanolt hozzon létre, tehát nem kerülünk a 22-es csapdájába. És mi a helyzet az, a szójával, a szója exporttal? Nagyon is támogatom a génmódosított termékeket. Mégis szeretnék rákérdezni, hogy Brazília hogyan vélekedik erről a kérdésről. Nem halljuk, a mikrofon nincs bekapcsolva, így nem halljuk a hozzászólót. Elnök, nagyon szorít bennünket az idő, ezért kérem, hogy szorítkozzanak a megadott időre. Két perc van egyes felszólalásra. Krisztofer Fjellner a néppártól. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Három dolgot szeretnék érinteni. Közvetlen beruházások, agrártermékek és a kereskedelme diversifikálása. A következőt mondanám az első kérdéssel kapcsolatban. Abszol- abszolút abnormális a pénzügyi válság miatt a helyzet. Én Svédországot képviselem az LP-ben, e és Svédország azon országok közé tartozik, amely illetve az, az egy, tíz egyik legnagyobb beruházó Brazíliában. Remélem, hogy a gazdasági válságot követően ez megmarad. És azt is reméljük persze, hogy brazilok és tovább ruháznak be és fektetnek be Európában, de a közvetlen befektetések mindig is a, a gazdasági partnerség legszebb része. Ezért kérdezem, milyen lehetőséget lát arra, hogy egy újra eljussunk oda, hogy az európai beruházás prioritást kap az önök országában. Aztán az agrártermékek a másik téma kávé, marhahús, örülök neki, de a kereskedelmi kapcsolatokban e területeken konfliktusok is vannak. Mit tehetünk azért, hogy erősebben kiépítsük el mezőgazdasági termékek cseréjét, és ne legyenek vám jellegű akadályok. A harmadik kérdésem pedig a mezőgazdasági termékek diverzifikálása. Említette ön is, mit tehetünk mi Európában azért, hogy segítsük önöket ezért, hogy mindannyian élvezzük az előnyeit. Önök is, és mi is. Köszönöm. Thank you. Now it's, uh... Köszönöm, most pedig meg a Janik Rannek kollega. Merci, monsieur le président. Et...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 Köszönöm szépen, nagykövet úr, én is köszönöm bevezetőjét. Két szempontot említenék, ami még nem volt eléggé központban a regionális együttműködés és ennek a kereskedelmi kapcsolatokra való hatása. Véleménye szerint a közösségi valuta szukra bevezetésének mekkora esélye van, és milyen viszony lesz majd az EU és Brazília, illetve milyen hatással lesz az EU-Brazil kapcsolatokra, illetve az alva együttműködés hogyan hat a, társ- a kereskedelmi kapcsolatokra, mert ez is a regionális szint erősödését, a regionális blokkok, blokkok erősödését jelenti. Mit vár el az EU-tól, hogyan, mely mértékben vegye figyelembe ezt a regionális együttműködési formát? Köszönöm. Köszönöm végül pedig az SSD csoporttól Luziane kollégának adom meg a szót. No? Okay. So we have, I'm, unfortunately we don't have time to give the... Sajnos nincs arra időnk, hogy a bizottságnak is megadjuk a szót, hiszen de nem ez az első alkalom, és lesz még további mód a beszélgetésre, úgyhogy megadom vendégünknek a szót. Mondjuk öt percet, ha kap, az elég? Well, you are very generous. Please. Hát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 keleti területen termelik. A távolság, az etanol, a cukornád és az amazoni, az amazon az erdei közötti távolság ugyanaz, mint tehát itt, itt nincs kapcsolat a bioetanol kapcsolatá, a bioetanol termelésével. cukornádból készítjük, és ez pedig nem érinti károsan az esőerdőket, nem ezért számoljuk fel az esőerdőket. Szeretnék visszatérni egy másik kérdésre, a Doha, Dohai forduló kérdésére. Már korábban megemlítettem, hogy a Dohai ütemterv, az egy fejlesztési ütemterv, tehát a fejlődő országok segítésére irányul, a kommunikációt kívánja javítani, illetve a, rá, szeretnék rátérni arra a kérdésre, hogy hogyan alakul a kommunikáció, illetve a különböző márkanevekkel kapcsolatban is kérdést kaptam. Nos, úgy érzem, hogy Brazília nagyon nagy mértékben beruházott ebbe a területbe, És hogyha összehasonlítást végzünk, akkor azt látjuk, hogy Brazília hihetetlen beruházásokat tett. Természetesen továbbra is növekedni szeretnénk. Ezen a területen nem látok nehézségeket, hiszen az adatok önmagukért beszélnek. Rámutatnak arra, hogy a különböző területekbe történő beruházás állandóan növekedett, folyamatosan növekedett az elmúlt esztendőkben. Természetesen vannak olyan ágazatok, amelyek a WTO szabályainak értelmében, és ugye ez a fő irányvonal, bizonyos ágazatok esetében a, az, a különleges tulajdonságokat figyelembe kell venni, de hogyha ezeket figyelembe vesszük, mindezek mellett azt kell, hogy mondjam, hogy nem látok különösebb problémát de természetesen amennyiben probléma merül föl, készen állunk az együttműködésre, és megpróbálunk megoldást találni. Ami a dohai eredményeket, illetve előrelépéseket illeti, hogy mit várok ettől, nos már az előző beszédemben is említettem, hogy folytattuk a dialógust az Egyesült Államokkal. Természetesen nagyon fontos, hogy mindenki ugyanazért a célért küzdjön, hiszen nem lehet a dohai fordulót lezárni a legfontosabb partnerek hiányában, különösen az Egyesült Államokra gondolok. Folytatódnak tehát a tárgyalások, és nagyon reméljük, hogy sikerül majd lezárni a dohai fordulót, mert az egész rendszer számára, az egész kereskedelmi rendszer számára ez lenne a kívánatos. Ami az Argentina, Argentinára vonatkozó kérdést illeti a pénzügyi ö, problémákra kérdezett rá a képviselő, ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy az argentin nagykövetet kellene megkérdezni. A, ezek az országok ezen a területen problémákkal küzdenek, ez kétségtelen, de hát Európában is, hogyha megnézzük, megnézzünk bizonyos országokat, akkor azt látjuk, hogy a GDP arányában a, a deficitet nagyon is meghaladják, tehát a, a javasolt értéket meghaladják. Az ezzel kapcsolatos problémák esetében azt hiszem, hogy a legfontosabb a bizalom, hiszen az a, a bizalom az a mechanizmus, amely előre viszi a társadalmat a gazdaságban, illetve a kereskedelemben is. A bioetanollal kapcsolatban kaptam még egy kérdést. Azt hiszem, hogy erre már kielégítően válaszoltam. Szója, ebben a kérdésben egy kompromisszum született, hogy megpróbáljuk elkerülni az esőerdők felszámolását a szója termelés miatt, és az ezzel kapcsolatos nagy gazdasági cégek megpróbálnak ilyen irányú lépéseket tenni, kompromisszum született, az legutolsó statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt 20 esztendőben a legalacsonyabb százalékot sikerült elérni. Ez azt jelenti, már ami az erdők megszüntetését, felszámolását illeti, és ez azt jelenti, hogy a, az erdő pusztulás, az erdő pusztítás elleni harc végre eredményeket hoz. Svédországra vonatkozóan kaptam kérdést. Svédország az egyik legnagyobb beruházó Brazíliában, azt hiszem, hogy itt is nagyon nagy potenciálok vannak még. São Paulo az egyik olyan város, amely a legnagyobb beruházást élvezhette, a legnagyobb beruházást köszönheti Svédországnak, nagyon sok cég jelent itt meg. Minden egyes alkalommal, amikor a brazil gazdaságról beszélek, akkor nagyon-nagyon kényelmes a helyzetem, hiszen ellenállásról tettünk tanúbizonyságot, a válságnak keményen ellenállunk, és egy olyan 5%-os növekedést növekedésre számolunk ebben az évben. Ez pedig azt jelenti, hogy a bevezetett intézkedések, például a beruházások befogadására vonatkozó intézkedések eredményeket hoznak. Most franciául szólnék, ha megengedi az erdőírtás, éghajlatváltozás témájában. Azt hiszem, már elmondtam az álláspontunkat, ami a ö, cukornál termelést illeti, annak semmi köze az erdőírtáshoz. Nos, ami pedig az etanol termelést illeti, ez közvetlenül kapcsolódik az éghajlatváltozás elleni harchoz. Ugyanis ezt már bebizonyították több módon, hogy pozitív hatást tapasztalhatunk Brazíliából, és nyilván különbséget kell tenni a különböző termelési módszerek között, mert az etanol több termékből is származik. A mi esetünkben a cukornád semmiféle fenyegetést nem jelent az élelmiszerek számára, mert ez nem ugyanolyan fajta termék, mint amit más országok használnak etanol előállítása, sokkal termelékenyebb. Ha például összehasonlítjuk a cukornád alapú etanol termelést a kukorica alapúval, kétszeres a különbség. Brazíliában a cukornát termelés nincs állami támogatva, és rendkívül jó terméket tudunk előállítani, a levegő szennyezés elleni harc céljából. Ahogy már elmagyaráztam, a termelés nagyon messze történik a növénytermesztés az Amazonas erdeitől. Ami a generikus gyógyszereket illeti, amit ön is említett, nagyon jó kérdés. Egyszer történt egy konkrét példa, egy indiai termék esetében Brazília felé, mi azt szeretnénk, hogyha ilyen jellegű problémák többet nem fordulnának elő, vannak nemzetközi szabályok, amelyeket a WTO szinten fogadtak el. Ott van a Trips and Health című ismert nyilatkozat. Ezek a termékek csak tranzitban voltak Európában, Indiából származtak és Brazíliába tartottak, de megállították a szállítást, és visszaküldték Indiába. Ez teljesen normális eljárás. Mi azt szeretnénk, ha nemzetközi szabályokat tiszteletbe tartanák, és az ilyen jellegű termékek, ennek semmi köze a hamisításhoz, a generikus termékek teljesen legálisak a fejlődő országok között. Elnök, kérem kicsit röviden, nagykövet úr, elnézését kérem, de sajnos nagyon szigorúak a szabályaink az idővel kapcsolatban. Nagyon röviden akkor. A földtulajdon. Mert felvetették. Tudom, hogy vannak problémák. Nem mondhatjuk, hogy nincsenek. de egy dolgot az elemzésnél mindenképpen figyelembe kell vennünk, az az, hogy az intézkedéseket hogyan fogadja a brazil lakosság. Ezt pedig könnyen ellenőrizhetjük abból, hogy hogyan tekintenek Lula elnökre. Tavaly a lakosság 80%-a szavazta őt meg újra. És ez egy magáért beszél ez a szám. Bár lehet nyilvánvalóan még fejlődni, de a helyzet javult. Jó eredményeink vannak a lakosság szempontjából. Úgyhogy ezzel azt hiszem, be is kell fejezzem, bár persze nagyon örülnék annak, hogyha kapcsolatban maradhatnánk, eh, szolgálhatnék további információval, bármiről. Köszönöm, nagykövet úr, biztos vagyok abban, hogy ez most az első alkalom csak, hogy szólt hozzánk. Már most várom, hogy újra találkozunk. Most pedig térjünk át a koordinátorok ülésére, amely zárt ülés. Úgyhogy azt kérem mindattól, aki nem jogosult a jelenlétre, hogy hagyja el a termet. Mielőbb. latest information I have of the uh,